tagállamoknak hosszú távú vállalásokat kell tenniük, és jelentéstevő asszony. Azt hiszem nagyon fontos, hogy a sztrájk jog is fennmaradjon. Ez nemzeti, nemzetállami szinten még mindig nagyon fontos. Tehát egy kis lépést teszünk előre most, de ez az egész ágazat számára mégiscsak egy fontos lépés volt. Köszönöm szépen kedves kollega hozzászólását. Ramon Tremozai Bálszellis következik a liberálisok részéről. Köszönöm szépen.